Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen zur Abstimmung. Kedves képviselőtársak, kezdjük el a szavazást. Üdvözlöm Önöket. Wir beginnen mit dem Bericht von Herrn Kollegen. Kezdjük el Lákeszer Sziszó jelentésével. Néhány másodpercet még hagyok önöknek, hogy elhelyezkedjenek. Wir haben lediglich eine namentliche Abstimmung. Név szavazást fogunk tartani. Dartmouth képviselőtársam kért szót, parancsoljon. Uh, Mr. President. Elnök úr, azon gondolkozom, hogy rendben van-e az, hogy gratulálunk a bizottság volt elnökének Barozó úrnak ahhoz, hogy kinevezték a Goldman Sachs tisztvis vezetőjévé. És hogy kifejezzem abeli agályomat, hogy a nyugdíja, mint a bizottság volt elnöke, nyugdíja nem elég úgy tűnik neki. Rendben van ez így, elnök úr?